Folytassuk az ülést. Az első napi rendi pont, amivel foglalkozni fogunk, a jegyzőkönyv. A jegyzőkönyveket, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk, van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincsen, akkor az e-, jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük a következő vitával. A tanács és a bizottság nyilatkozatai a görög gazdasági kiigazítási program második felülvizsgálatának állásáról.